vitát, 12 órakor szavazunk majd erről. A következő napi pontunk Oles Schmidt jelentése, az éves adózási jelentés, és meg is adom neki a szót négy percre. Nagyon köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, elnök úr. Az a megtiszteltet és ért, hogy elvállalhattam ezt a feladatot. Én voltam az első előadója ennek a jelentésnek. Köszönet minden kollégának a rendkívül konstruktív együttműködésért ebben a fontos témában. Megpróbálom összegezni a különböző frakciók megjegyzéseit. Úgy gondolom, sikerült közös megállapodásra lelnünk. Remélem, hogy mostantól kezdve körű támogatása is lel ez a jelentés. Az adózás mindig is érintette az állampolgárokat, hiszen pozitív és negatív reakciókat szül a fiskális politikán belül. Nyilván a különböző konfliktus pontok között egyensúlyt kell teremteni, ez pedig nem könnyű. Évtizedeken keresztül az adózás csak nemzeti kérdésnek minősült, de ez az, ezek az idők már elmúltak, hiszen a globalizáció miatt európai szinten is fel kell vetni az adózás kérdését. Ez a jelentés azt mutatja, hogy több koordinációra van szükség az Európai Unió szintjén, hogy az EU fontosabb szerepet vállal ezen a területen szükség van erre, hiszen nagyok az adóságok, az adóadóságok is. A politikák koordinációja, az adópolitikák koordinációja segíthet az adóságok visszafizetése terén is. Az Európai Unió nyilván javíthatna a belső piac működésén, hogyha jobb lenne az adópolitikája például. Sajnálatos módon nagyon sok állampolgár nem akar európai adóról hallani sem. Nyilván újabb munkahelyeket kellene teremteni és növekedést biztosítani, de ehhez minimális adóra van szükség. A tagállamok óriási nyomás alatt állnak, hogy fogadják el a bizottsági javaslatot, nevezetesen, hogy hozzák rétre a konszolidált társasági adóalapot. Nyilván önök is tudják, hogy el kell kerülni a kettős adóztatást is. Ez rendkívül fontos. Az egyes tagállamok erőfészítései nem teszik lehetővé, hogy elkerüljük a kettős adóztatást, és ennek nyilván vannak hatásai a verseny torzulására is. Voltak már ilyen jellegű panaszok is. Például egy olasz Németországban dolgozik, ott fizet adót, mégpedig 60%-át a jövedelmének. Úgyhogy fizetésnek 25%-át veszíti el emiatt. Úgyhogy gond van itt ilyen szempontból Olaszország és Németország között, Európának itt tehát megvolna a szerepe. A hatóságok már konstatálták, hogy ez probléma, de megoldást még nem találtak. Koordinált politikára van szüksége eh, ennek elérésére. Úgyhogy eh, csak üdvözölni tudom eh, a bizottsági nyilatkozatot a kettős adóztatás elkerüléséről, amelynek célja pontosan ilyen intézkedések megtalálása. Az adókerülés milliárdokba kerül eurós szinten minden évben. Különösen aggaszt például az a joghézag, amely az európai jogban található. Hiszen vannak olyan ö, európai vállalatok, amelyek az Európai Unió kívüli tevékenységük után nem fizetnek adót. Kérem a biztos asszonyt, hogy a jövőben intelligens rendszert hozzanak létre, hogy elkerülhessük a kettős adóztatást, de az adókerülést is. Aztán a 11. bekezdés is nem egyértelmű. Ezt angolul felolvasom, így egy pillanat, egy pillanat, elnök úr, csak idézni szeretnék, tehát véleménye szerint a költségvetési föderalizmus hasznos eszköz a regionális szintű felelősségvállalás elérésére az adóirányítás terén, így nagyobb gazdasági hatékonysággal jár. Tudom, hogy itt nem volt egészen egyértelmű a dolog, úgyhogy kérem, olvassák el ezt a szöveget. Wichtig war, das ähm, wir sind gut in der Zeit. Nagyon fontos, hogy betartsuk a ránk szabott időt jelentéstevőként, és először is Gál Perc asszony kapja meg a szót

Először is azzal kezdeném, hogy Schmidt kollégának köszönhetek mondani, a kitűnő együttműködését. Utalt ő az adósságválságra, az euróválságra, és hogy ennek kapcsán át kell gondolnunk azt, hogy hogyan tudjuk jobban integrálni a gazdaságunkat, és magától értetődő az, hogy az adózás területén is és az Európai Unión belül is foglalkozni kell ezzel a frakciónk nevében. Azt szeretném, hogy jobb lenne sokkal őszintén lenne a fiskalitás, és el lehetne kerülni az adókerülést az Európai Unión belül, ehhez egy stratégiára van szükség, mégpedig a harmadik országokkal szemben is, és ezért azon vagyunk, hogy eh, ahelyett, hogy EU tagállamok között egy részről, és mondjuk más részről Svájc között külön-külön megállapodásra jön létre, ahelyett inkább egy közös megállapodásra van szükség az EU, illetve Svájc között. Ami pedig a munka, vagy a környezet, a vagyonmegadóztás is egyfajta harmonizációra van szükség, és főként a társasági adó esetében. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Herr Kollege El Karadui. Köszönöm szépen. Barwanti Káv, kollega következik. Principala sistemelor fiscale este de a finanța servicii publice nagyon köszönöm, elnök úr. Minden adórendszer legfőbb célja, hogy a közlekedési, az orvosi és egyéb szolgáltatásokat biztosítsa. Bilbao Barándika azt kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, a szó. El szeretném mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy az adózás és az adó föderációról szóló jelentést támogatta a parlament. Nyilván szeretnénk a deficitet elkerülni, ezért hatékony politikákra van szükségünk, hogy támogassuk a produktív iparágakat, a gazdaságot. Vannak olyan régiók, ahol van hatáskör az adózás terén. Sok szükségünk van azonban megfelelő gazdasági irányításra és adópolitikára. Támogatnunk kell a regionális adórendszereket is, akárcsak a nemzetieket. Van egy paradoxon azonban, itt szankció rendelkezi, létezik, mert bevezettünk egy bizonyos társasági adót, pedig ez ugyanolyan volt, mint a nemzeti jellegű. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paska. Az úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák. Ugyanúgy gondolkodok, ahogy Schmidt úr is. Úgy gondoljuk, hogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos probléma az adókerülés, és ezért mindenképpen az adópolitika koordinációjával kell foglalkoznunk. Viszont nem vagyunk abban biztosak, hogy a harmonizáció már ebben a fázisban be kell, hogy következzen. Úgy gondolom, hogy a legtöbb országnak nem fűződik ehhez érdeke. Úgy véljük, hogy egy közös mérleget kellene először elkészíteni, bizonyos nyomtatványokat kell létrehozni több nyelven, amelyeket az egyes országokban a adóhivatalokban közreadhatunk, ami az elszámoltatási folyamatokat illeti, az elszámolási folyamatokat illeti, itt is a közös adóalapot le- lehetne talán definiálni. Egy ilyenfajta definíció nagyon is kívánatos lenne véleményem szerint az adó paradicsomok még mindig bizonyos országok érdekében eh, állnak. Elnök, köszönöm szépen, Luhán kolléga következik. Putem avea o piaă unică perfect funcională doar dacă cei 500... Elnök Európai Unióban 500 millió állampolgár él. Azt hiszem mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy az európai jogszabályok értelmében éljen a jogaival, de erre nem mindig van lehetőség, és ez aláássa az egységes piac alapelveit és nem is tisztességes. Azt hiszem, a mobilitást az Európai Unióban csak úgy lehetne növelni, hogyha különleges szabályok lennének a határokon átnyúló, illetve a mobil dolgozókra vonatkozóan. Olyan szabályok, amelyek figyelembe vennék azt az igényt, hogy a különböző tagállam adózási és társadalombiztosítási rendszerei között kapcsolatot kell teremteni. Jobban együtt kell, hogy működjenek a tagállami adóhatóságok, és így lehet a transnacionális adócélkitűzésektől megszabadulni és harmonizálni a nemzeti normákat. Ezekre nagy szükség van a vállalatok és az emberek szempontjából is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Zasikova Benyava asszony következik. Pekne, pán predsedajúci. Súčasná Nagyon köszönöm, elnök úr, a szót. A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság oda vezet, hogy egyre nagyobbak az állami adóságok. Ezért a szociális biztonság egyre fontosabb. Fontosabb, mint valaha is volt. Ezért mindenkinek meg kell tenni annak, mindent annak érdekében, hogy az állampolgárok elvárásának megfeleljen az állami szektorban. Nyilván megfelelő, értelmes módon kell elosztani az adóterheket akiknek sok a jövedelme, növelni kell esetleg az adózást, ahogy csökkentjük a kiadásokat. Talán így lehet hosszú távon eredményeket elérni. Be kell vezetni megfelelő intézkedéseket az adóelkerülés, az adócsalás terén. De nagyobb átláthatóságra is van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, Féjó kollega következik. Tisztelt elnök úr! Én vagyok az EPP jelentéstevője, és azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Schmidt úrnak kitűnő munkájáért. Ez egy olyan téma, amelyet gyakran az ideológia beárnyékol, viszont Schmidt úrnak sikerült konszenzust elérnie a szabizottságban. Aktuális kérdéseket vett fel a jelentés, de megmutatja azt is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk az adóharmonizációt korrupció kapcsán, például a vállalatok megadóztatása, ahol az az adóösszeg, mekkora az adóösszeg, amelyet a tagállamban begyűjtenek a, válság idején most. Ezen kívül meg kell vizsgálni az EU és a harmadik országok között érózás kérdését. Az Európai Uniónak versenyképes adórendszert kell kiépítenie, csak így lehet a jólétet elérni, csak így lehet befektetéseket bevonzani a gazdasági területünkre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Fejó kollégának. tika asszony következik most. Funkcia principală a sistemelor fiscale. Köszönöm elnök úr a szót. Az adórendszer legfőbb feladata, hogy az oktatást, az egészségügyet, a közlekedést finanszírozza, védje a közjavakat, és jobban, igazságosabban ossza el a javakat. Nyilván a munkahelyteremtés is cél, az EU versenyképességének e, támogatása, és főleg a KKV-k támogatása. A hatékony adórendszer segít a közigazgatásnak, hogy megfelelően végezze munkáját, és támogassa az állampolgárokat. Továbbra is együtt kell működni annak érdekében, hogy a csalással, az adócsalással fel, szemben felvegyük a harcot, és nagyobb legyen az átláthatóság minden téren, ami az adót illeti. Azt hiszem, hogy az elektronikus számla lenne talán a válasz a kérdésre. És az azonos kezelése már az elektronikus és a papír alapú számláknak nagy lépés előre. Köszönöm. Végezetül pedig Baszeszko asszony kap szót. a Köszönöm szépen, elnök úr. Az adópolitikák koordinációjának hiánya az Európai Unión belül komoly akadályt képez a egyes tagállamok közötti gazdasági tevékenység előtt és beruházások előtt, és a csalásnak is lehetőséget teremt. Tehát az Európai Uniónak valami fajta stratégiára van szüksége, több akadályt kellene itt elmozdítani a transnacionális mobilitás útjából. Én támogatom azt a kezdeményezést, hogy legyen egy munkacsoport, amely a kettős adóztatással foglalkozik. Ugyanis a kettős adóztatás növeli az adóterhet, és ez káros az EU versenyképességére nézve, az EU vállalatainak a versenyképességére nézve. Ha megállapodások születnek a kettős adóztatás elkerüléséről, ez segíthet megoldani a problémát. Egy tanulmány szerint a befektetések akár 50%-kal is nőhetnek az ilyen megállapodásoknak köszönhetően. Románia nagyon sok országgal kötött ilyen megállapodást. Köszönöm szépen ezzel a spontán felszólalások véget értek, és Georgi asszony kapja meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek azért, amit foglalkozik az adózás kérdésével, ez látható az adózásról szól éves jelentés kapcsán is. Szeretnék Schmidt úrnak köszönetet mondani nem csak a jelentésért, hanem azért is, amelyet ilyen magasra emelte a lécet. A bizottság részéről üdvözlöm azt, hogy támogatják széles körülön a bizottság javaslatát, és örülök annak is, hogy értékes javaslatokat tettek a jövőre vonatkozólag. Hadd tegyek részekre is. Először is a jelenlegi gazdasági helyzetben az Európai Uniónak egyértelműen sokkal inkább növekedés, foglalkoztatás generáló politikára van szüksége, és az európai szemeszter elindításakor felvázoltuk azt, hogy milyen fajta fiskális konszolidáció és növekedés támogató adózást lehetne elérni. Az, hogyha a munkáról, a fogyasztásra, illetve szennyező tevékenységre történő áthelyezése az adóztatásnak, hozzájárulhat ahhoz, hogy a növekedés induljon be. Ezen kívül javítani kell a vállalatok számára az adózás körülményeit, és szeretném itt kiemelni azt, hogy lesz egyfajta héja rendszer az EU-ban, amelyben egyértelműek lesznek a szabályok, és ezáltal sokkal inkább hozzáférnek a jobb információhoz a vállalatok, és lesz egy héja fórum is. Ezt a legutóbbi közleményünkben már elmondtuk, amely a héja rezsimről szól. Üdvözlöm azt, hogy támogatják a közös konszolidált adóalap kérdését. Ezáltal csökkenteni lehet a bürokráciát és az adminisztratív terheket a cégek, illetve a határokon átnyúlóan tevékenykedő KKV-k számára. Ezzel lehet kerülni a kettős adózást is. És még visszatérve a konszolidált adóalaphoz, az Európai Bizottság továbbra is megvizsgálja a különböző vita megoldási lehetőségeket az adózás területén. Ezt sokan említették. Az Európai Bizottság nem csak, hogy könnyebbé kívánja tenni a vállalatok életét, és előnyöket kínál, kínál számukra, az, hogyha jelenleg most foglalkozunk az adózás kérdésével, ez nagyon fontos, mert és ebben a tekintetben örülök annak, hogy támogatják azt, hogy elkerüljük az adócsalást, illetve azt, hogy hogy a nagy cégek ne fizessenek adót, ennek ezt is el kell kerülni. Ehhez azt kell majd, hogy legyen egyfajta konferencia, amely a kettős nem adózással foglalkozik, és ennek a konferencia során megpróbálunk feltárni a lehetőségeket. Az Európai Bizottság az év végén további javaslatokat kíván majd tenni az adóparadicsomokkal, illetve a kettős nem adóztatás kérdésében. Üdvözlöm azt is, hogy támogatják azt, hogy az EU állampolgárok számára megpróbáljuk megszüntetni határokon átnyúló adóakadályokat, és megpróbáljuk erősíteni az együttműködést a tagállamok között, hogy az ilyenfajta akadályokat el lehessen kerülni. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, ahogy láthatják, a bizottság számos kezdeményezést tesz, és ez megfelel annak, amit a képviselők is elmondtak ma, és szeretném, hogyha az Európai Parlament egyetértene az új koordinált EU adózási politikával, amely lényegi eleme azon stratégiáknak, hogy kilábaljunk ebből a válságból, és hogy egy jobb jövőt tudjunk elérni állampolgáraink számára. Köszönöm szépen! Vielen Dank, Frau Kommissarin Georgieva. Köszönöm szépen Georgieva asszonynak, lezárjuk a vitát, és most 12 órakor lesz majd erről a szavazás. A napi pontunk, amely most következik, az Martin Ehrenhauser jelentések, költségvetési ellenőrzés az Európai Unió humanitárius segítségnyújtása kapcsán. Ja, herzlichen Dank.